Colleagues, it's um, nine o'clock. Kedves kollégák, 9 óra van az állomás órája szerint. If I could call the meeting to, to order. Akkor szeretném elkezdeni az ülést. Az elnökök közleményeivel kezdem. Regard to the Uh, coordinators meet. Koordinátorok ülésével kapcsolatban tegnap este Először is kireveztük uh, az előadókat, illetve a vélemények uh, szerzőit. Egy komolyabb jelentésünk van, a repülés területén előforduló balesetek kivizsgálásának módja, ezt a néppárt nyerte, de Veirak asszony az előadó. A véleményeket pedig rotációs alapon osztjuk ki. Az emissziós standardok az új könnyű haszongépjárművek eh, területén, eh, mint a bizottság eh, széndiokszid kibocsátás csökkentési politikájának része, ezt a konzervatívok fogja, illetve bocsánat, az ECR, tehát az új frakció fogja megcsinálni, akkor a mentesítéssel kapcsolatos vélemények EMSZAR, IAR és Cezár, ezt az ALDE fogják az ALDE fogja ezeket az ügynökségekkel kapcsolatos mentesítéseket megcsinálni. Kaptunk tájékoztató jelleggel egy sor dokumentumot, a koordinátorok itt úgy gondolták, hogy nem kell lépnünk. Van egy jelentés az Európai Bizottságtól a a 2320-as rendelet végrehajtásáról szóló jelentés a polgári repülés területén, aztán volt egy közlemény a bizottságtól a az integrált tengerrészeti politikával kapcsolatos jelentés, illetve a tengerészeti megfigyelés kapcsolatos jelentés, illetve egy közlemény az integrált tengerészeti politikáról ezekkel kapcsolatban sincsen tennivalónk, de a koordinátorok úgy gondolják, hogy ez egy olyan terület, tehát a e, tengerhajózás, a, amelyel kapcsolatban majd érdemes lenne bizonyos kérdéseket feltenni a biztosnak újra, mint ahogy az előző parlamenti ciklusban is megtettük ezt. Van még egy Európai Bizottsági Közlemény, bővítési stratégiával kapcsolatban 2009-2010 vonatkozásában egy pillanat. With two milk, please. And um, no Nem kell tehát semmit tennünk azzal a javaslattal kapcsolatban sem, amely álláspontot fogalmaz meg a mediterrán vidék biológiai sokszínűségének védelméről szóló javaslat második és harmadik mellékletével kapcsolatban. Ez egy jó hosszú című dokumentum, megtalálják a dossziéjukban, és nem kell gyakorlatilag a halászhajók munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányelvek gyakorlati végrehajtásáról szóló anyaghoz sem hozzászólnunk. Tehát ezek voltak az elnök közleményei. Van -e valakinek valami észrevétele? Nincs, köszönöm kollégák. Akkor következő pont a biztos jelölt meghallgatása. A koordinátorok egyetértenek abban, hogy a meghallgatásnak a célja az, hogy egy élénk vita alakuljon ki a biztos jelöltel, és a jelölt konkrét kötelezettségeket vállaljon a szakbizottságunkkal szemben, már ami a jövőben benyújtató, benyújtandó javaslatokat illeti. A lehetséges meghallgatási dátumok közül eh, a koordinátorok egy januári dátumot szeretnének, és nem pedig a karácsonyi héten szeretnék ezt a meghallgatást letudni, holott a plegykák ugye arról szólnak, itt a parlamenten belül, hogy előfordulhat, hogy a december 21-i héten lesznek meghallgatások. Én rámutattam a koordinátoroknál, hogy Eh, nem engedhetem meg magamnak eh, a vállást itt karácsony előtt, tehát örülnék, hogyha a koordinátorok, és örültem, hogy a koordinátorok határozottan a január mellett állak, álltak ki. Ami a komitológiát illeti, a koordinátorok Kárika úrtól Leclerc úrtól hallották a TRAN eh, főigazgatóság eh, eh, nevében azt, hogy Tajani úr témájával az októberi levél alapján mit kell tennünk a repülőgépre felvitt folyadékok kapcsán. Az alábbi megállapodásban állapot, az alábbi javaslatban állapodtunk meg a Nemzeti Biztonsági Szakértők munkacsoportja elé vinnénk ezt a javaslatot, két részből áll. Az első része ennek a javaslatnak az, hogy első lépésként 2010-től kezdve a harmadik országnál repülő, repülő terén beszerzett folyadékok, illetve a gépen vásárolt repülő, bocsánat, folyadékok eh, szintén beengedjük az Európai Unió területére bizonyos eh, körülmények között. Remélhetőleg innentől kezdve a duty free shopokban vásárolt eh, folyadékokat nem kobozzák el. 2012. januárjától pedig a javaslat második része értelmében a C-típusú átvilágító berendezések, eh, amelyeket eh, igazoltak eh, a tagállamok hatóságai, és 2013-tól pedig minden repülőtéren legyen olyan gépberendezés, amelyel át lehet világítani a 2008 per 300-as rendelet értelmében a folyadékokat. Nyilván addig még fejlődik majd a technika. Ez egy komitológiai eljárás valójában, tehát nincsen formális jelentéstételi jogunk, de javaslatot tehetünk, és nyilván majd a végső szót a szakértői bizottság mondja ki, tehát ezeket a javaslatokat mi a szakértői bizottság elé, a biztonsági szakértői bizottság elé terjesztettük. Matthew, Matthew ezzel kapcsolatban szeretnél mondani valamit? Igen, szerettem volna megkérdezni azt elnök úr, hogy, hogy ezt a szöveget adhatnánk e a ma délutáni vitához a kollégáknak? We got it late, but yeah, okay. We'll try and ensure that that text is... kaptuk meg, de remélhetőleg eh, ezt a, köröztetni tudjuk ezt a szöveget a képviselők között. Passenger compensation in the event of airline bankruptcy, the draft... Eh, csőd eh, esetén az utasoknak járó kártérítés kérdésében a koordinátoroknak a határidő holnap dél, tehát annak érdekében, hogy az állásfoglalást el tudjuk fogadni november, novemberi plenárison Strasbourgban, tehát ez a második plenáris novemberben, vita után fogadnánk el ezt a zállásfoglalást a vasúti rendszerek interoperabilitásával kapcsolatban szóbeli kérdést kívánunk feltenni. A koordinátorok azt javasolták, hogy ezt a e, szóbeli kérdést a novemberi második e, plenárison nyújtsuk be, tehát két témánk kerül majd napirendre ezen a plenárison. A következő napirendi pont a gender mainstreaming, a Nőjogi Bizottság elnökétől kaptam egy levelet, aki azt kérte tőlünk, hogy egy képviselőt nevezzünk ki gender mainstreaming felelősnek, nem részelje. I will ask Mrs. Tikau. Tikau asszonyt szeretném erre felkérni ha pedig nem vállalja, akkor tudjuk, hogy Lichtenberger asszonyt is érdekli ez a téma. Tehát eh, először Tikau alelnök asszonyt kérem meg, hogyha úgy gondolja, hogy ez már neki nem fér bele, akkor Lichtenberger eh, asszonyhoz fogok fordulni. Eh, Gross úr azt javasolta, hogy én legyek ez a gender mainstreaming koordinátor, de én ezt udvariasan visszautasítottam. Under any other business, egyéb napi rendi pontok között a teher koridorokkal, teherszállítási, áruszállítási koridorokról beszéltünk, és a koordinátorok itt bizonyos nehézségekre hívták fel a figyelmet. Gyakorlatilag azt akartuk hangsúlyozni, hogy legyen megfelelő az együttműködés az előadó és az árnyék előadók között, és hát biztos vagyok benne, hogy ez innentől kezdve így is lesz. Ami a klímaváltozás témáját illeti, itt a koordinátorok nem értenek egyetértenek a Alcadraui javaslattal, hogy a bizottság az Európai Bizottsággal, a TRAN bizottságban legyen egy vita még a kopenhágai e, csúcs előtt. Az Eurovinyet eh, tanulmány e, kapcsolatban megint csak új javaslata alapján a közös kutatóközpontot felhívtuk arra, hogy jöjjön el hozzánk, és ismertesse azt a tanulmányát, amely az Eurovinyetről szól. EMSA látogatás. De Reuter úr, eh, igazgató úr hívott meg bennünket, és én emlékeztettem a, a koordinátorokat, hogy két évente küldhetünk az alánk tartozó ügynökségekhez egy delegációt. Van Dalen, és Sterks urak, akik a tengerhajózási dossziék gazdái, kapjanak felhatalmazást arra, hogy az EMSZ-t meglátogassák, és aztán vagy én, vagy pedig az egyik alelnököm eh, mennek harmadik képviselőként meglátogatni az ügynökséget. ügynökséget. Az Alpok eh, kezdeményezés, illetve az Alpok teherszállítás eh, témájában a koordinátorok egy programot kaptak, programtervezetet, Eh, amelynek érdekében, amelynek értelmében a februári plenáris vagy a márciusi plenáris után egy informális eh, kirándulást teszünk az Alpokban, és eh, megvizsgáljuk azt a kérdést, hogy hogyan lehet átterelni közútról vasútra a teherszállítást Svájcon keresztül nem tudom, hogy kit érdekel majd ez a téma, jelentkezzenek. Nos, ennyi lenne a koordinátorok ülésével kapcsolatban, Foster asszony. Köszönöm, elnök úr, nem akartam megállítani önt, vagy közbevágni. Nos, hadd menjek vissza akkor az állásfoglalások kérdésére. A légitárság csőd. Holnap lenne a határidőn, azt mondtam a novemberi plenárishoz ez kell. Az 1-es, 2-es ponttal kapcsolatban, eh, lehet, hogy ez csak az én problémám, eh, azt mondja az anyag, hogy az Európai Bizottság eh, csináljon egy nagy tanulmányt, illetve konzultáljon az érdekeltekkel, és 2009. februárjában eh, számoljon be erről a tanulmányról. Én nem találom ennek a tanulmánynak a következtetéseit és eredményeit. Meg tudná valaki mondani, hogy hol van ez? Nos, akkor eh, majd a titkárság válaszol erre. Én azt gondolom, hogy ez a tanulmány a bizottság lapján lesz elérhető de a titkárság egyik tagja remélhetőleg meg tudja mondani önnek, hogy erről a jelentésről hol lehet többet megtudni. Van-e még más megjegyzés a koordinátorok ülésével kapcsolatban? Ha nem, akkor köszönöm, és megyünk tovább. A Kotif vasúti fuvarozási egyezmény Koch urahoz fordulnék először. A szavazás előtt akar-e mondani valamit Dieter? Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, az, hogyha megszűnnek a vasúti összekötetések, az mindig bosszúságot jelent, vagy sztrákok miatt, vagy technikai okok miatt, például inter, interoperabilitási problémák miatt. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió a nemzetközi vasúti közlekedésről, a kotifról megegyezzen. Ez a szabályozás már régóta vége, létezik, és ezt most módosítjuk. Az interoperabilitás nem csak a közösségen belül létezik, hanem a szomszédos országokkal is ki kell építenünk. Az Európai Parlament már hat évvel ezelőtt pozitívan állt egy ilyenfajta változtatáshoz, de ezt soha nem sikerült végrehajtani, mert mindig is voltak jogi problémák a végrehajtás során. Ez év szeptemberében sikerült ezeket a problémákat megoldani, és ezért azt mondom, hogy az Európai Uniónak ezt a megalapodást, tehát jóvá kell hagynia, tehát arra kérem önöket, hogy pozitívan szavazzanak. Köszönöm szépen, Kohúr. Nem tudom, hogy a bizottság részéről szeretne valaki hozzászólni. Ha nem, nem muszáj. Akkor rögtön szavazunk. Vagy van valaki, aki hozzá szeretne szólni? Ezt elektronikusan kell elvégeznünk? próbáljuk meg nem elektronikusan csinálni. az mellette, ellene, tartózkodás, akkor egyhangúnak hívjuk ezt. Elfogadtuk. Számokat szeretnék tudni? Mindenkinek itt van a szavazó kártyája? Jó, akkor nézzük hivatalosan, elegánsan. Yeah, we'll just, I'll check the cards. This is why I really want to do Jó, pontosan ezért akartam, hogy inkább kézfelmutatással legyen, de hát megpróbáljuk az alelnököt is megkérni, hogy bedugja a kártyáját. Megnyitjuk a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Huszonheten mellette senki sem szavazott ellene, tartózkodás sem volt. A 28-as is mellette, 29-es is mellette, 30-as is mellette szavaz. 30-an mellette, senki sem szavazott ellene, tartózkodás sem volt. Tehát valóban egyhangulag. Koha úr, gratulálunk! Oké. Okay. Rendben. Következő napi rendi pont. Üdvözlöm, kedves kollégák, ha megérkezett. Uh, a kanadai képviselőknek a csoportját, Bradborn úr, a Kanadával kapcsolatos küldöttségnek az elnöke hívta meg ezeket a kanadai képviselőket, és tudom, hogy több ülés is lesz, és parlamentközi találkozó és reméljük, hogy ezeken keresztül meg tudják ismerni a parlament munkáját. Ezért vannak itt most is a mi bizottságunkban. Mindenkinek gyümölcsöző eszmecserét kívánok a parlamenti ittlétük alatt, és kellemes par- parlamenti tartózkodás, brüsszeli tartózkodás, tehát szeretettel üdvözöljük őket itt az Európai Parlamentben. A következő a kilences eh, napi rendi pont, az intelligens közlekedési rendszereknek a jelenlegi helyzete, Jensen asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Valószínűleg emlékeznek a bizottság tagjai, hogy áprilisban a választások előtt a parlament nagy többséggel első olvasatban elfogadta ezt az ITS vagy ITS, tehát az intelligens közlekedési rendszerek anyagát. Ez tulajdonképpen egy cselek, cselekvési terv az intelligens közlekedési rendszerek számorra számára és más közlekedési módokhoz való kapcsolódásra. Valamit kell tennünk, ugyanis az intelligens közlekedési rendszerek eh, előmozdítására, mind a közúti közlekedésben, és mind a különböző közlekedési módok között. De itt elsősorban most a közúti közlekedésre koncentrálunk azért, hogy ezeket a rendszereket eh, teljességében kihasználjuk, és biztonságosabbá, és energiahatákonyabbá, eh, és hatékonyabbá tegyük a közlekedést. Tehát nagyon sok haszna van az intelligens közlekedési rendszereknek, de nagyon sok területen úgy érzik, hogy hogy már is késlekedünk ezen rendszereknek a felhasználásában, és ezért szükség van arra, hogy olyan szabványokat dolgozzunk ki, amelyek segítségével az érdekelt felek tudják, hogy mi, milyen szabványoknak is kell megfelelniük. A parlament részéről már hosszú idő óta kifejeztük a véleményünket, és talán emlékeznek rá, hogy szeptemberben ez a bizottság az első olvasatban megerősítette a parlament véleményét. A tanácsban még nem fogadtak el dokumentumot. A svéd soros elnökség nagyon keményen dolgozott az utolsó hónapokban, a legutóbbi hónapokban, azért, hogy e, a tanácsban egy álláspontot kialakítson. A, ez alatt a folyamat alatt én és az árnyék jelentéstevők kétszer ültünk össze a svéd soros elnökséggel. Ez a találkozó nagyon gyümölcsöző volt, ugyanis a célja az volt, hogy ezt az 57 módosítást, amelyet az irányelvvel kapcsolatban a parlament benyújtott, megbeszéljük, megbeszéltük a tanácsal, hogy melyeket lehet elfogadni, melyeket nem lehet, hogy kell világ, hol kell világosabbá tenni a véleményt. Ebben az egész folyamatban a pozitív vonás az volt, hogy a tanács álláspontja a miénk felé kezdett elmozdulni. Ugyanis azzal, hogy megmagyaráztuk, hogy a módosításaink milyen célt szolgálnak, a svéd soros elnökség meg tudta győzni a tanácsnak a tagjait, hogy ezek mind jó ötletek. Ma pedig aktualizálni kell a, a tárgyaló csoport, csoportnak a megbízását. Ez az első olvasati megállapodásig szólt, és szeretnénk beszámolni arról is, hogy hol is tartunk most a tárgyalásokkal. Mindezt az eljárási szabálynak megfelelően tesszük, ugyanis ilyen módon kell eljárnunk, és a svád, svéd soros elnökség egy korai második olvasatot szeretne elérni. Tehát, hogyha a tanács első olvasatban egy olyan szöveggel áll elő, amelyhez, amelyet jóvá tudunk hagyni, akkor mi már a második olvasatra térhetünk. Nem tudjuk persze, hogy ez megtörténik-e, de majd meglátjuk, hogy meddig jutunk el. Ma este lesz egy <coughs> találkozó, ez még technikaibb lesz, jellegű lesz, és aztán egy három oldalú megbeszélés során Strasbourgban november 24-én a részleteket is megtárgyaljuk, és reméljük, hogy december elején a bizottságnak jelenthetünk ezekről a tárgyalásokról. Szeretném Kalk Stikau Sanéki és még egy negyedik kollégánknak megköszönni, hogy ők is részt vettek ebben a munkában. A három oldalú megbeszélést a következő módon tudom összefoglalni. Meghallgattuk a tanács álláspontját mindegyik módosítással, parlamenti módosítással kapcsolatban, és vannak olyan területek, ahol egyezik az álláspontunk. A tanács beleegyezett abba, hogy négy prioritási szolgálatra vagy alkalmazásra fog koncentrálni. Tehát a, a célból, hogy az irányelben foglaltak ne azt jelentse, hogy a küldöttség azért megy a bizottsághoz, hogy minden ITS területen szabványokat határozunk meg, hanem csak négy konkrét területen. Ez, ez valós idős közlekedési információ az egész EU-ra, aztán szabad, minimális, egyetemleges információ, és aztán a, a foglalási rendszerre kapcsolatos információk és a kamionokra vonatkozó kérdések. Tehát ezekre a területekre kell koncentrálni. Ezen kívül mind a parlament és a tanács a különböző specifikációknak a területét leszűkítette Abba is, abban is megegyeztünk, hogy a rendszer tehát átjárható lesz, és az ITS az kompatibilis lesz visszamenőlegesen is. Vannak olyan tagállamok, a, különösen azok, amelyek amelyek közül némelyiket az elnök is jól ismer, ahol nagyon előjárnak már, Eh, és akkor lehet, hogy az ilyenfajta intézkedések őket negatívan befolyásolja. Tehát nem volt könnyű e megállapodásra jutni, de a tanács közeledik a mi eh, megállapításunkhoz. Aztán az ITS szolgáltatásoknak a folytatólagossága, a konformitás eh, és vizsgálata, a szabványosítás és az intermodialitás, mindezek fontosak voltak, tehát nem szabad elfeledkezni egyik aspektusról sem. Aztán a sérülékeny közlekedés felhasználóknak a kérdése, ezt a fogalmat a parlamentben használtuk, a tanácsban inkább érz, sérülékeny közúti felhasználók és a csökkent mozgásképességűek fogalmakat használják, hát ezeket mind meg kell majd beszélnünk. Egyetértünk a módosításokat illetően, a, aztán a mellékletekben is, hogy ezt csak az együttdöntési eljárás során fogjuk megváltoztatni. Nem akarjuk a bizottságnak azt a lehetőséget biztosítani, hogy egyedül döntsenek a dolgokról, be kell vonni a többi hatóságokat és intézményeket is. A a tentével kapcsolatos minimális ITS szinttel kapcsolatban nem tudtunk egyetérteni és a kötelező felhasználás területén. Ez utóbbi területet a tagállamok nagyon költségesnek tartják, és úgy érzik, hogy nem tudják egyedül eldönteni a költségekkel kapcsolatban, különösen a pénzügyi válsággal kapcsolatban, tehát ne a bizottság döntse el, hogy mikor veti be ezeket bizonyos mozgásteret látunk ezekkel kapcsolatban, az egyetemleges trafikinformációnak a minimális szintjét illetően szintén meg kell érteni, hogy mitől, mire van szükség, és aztán, hogy mikor is vessük ezeket be, ezeket még meg kell vitatni. Aztán a felelősség meghatározását illetően az érdekelt felek azt mondták, hogy ha a felelősség kérdését nem oldjuk meg, akkor az ITS-t nem fogják nagyobb mértékben felhasználni, ez valós probléma. Aztán az adatvédelemmel kapcsolatban szintén van egy probléma, az, ezért szeretnénk ben, belevenni a szövegbe. A bizottság szerint nem kellene, mert hát van egy általános jogszabály az adatvédelemmel kapcsolatban, de a, ezek az általános szabályok lehetővé teszik, hogy konkrét jogszabályba belevesszük, és mivel itt is adatvédelemről van szó, ezért szeretnénk, hogyha ebbe is belevennénk az adatvédelmi kérdéseket. Aztán éves programozásra is szükség van, és ezt is meg kell még beszélni a bizottság e, nem hivatalos dokumentumokban e, megmagyarázta, hogy ezt e, hogy is fogjuk megoldani, és új szövegeket ér, ígértek, új dokumentumokat ígértek a felelősség kérdésekkel kapcsolatban. Összefoglaltuk az első három oldalú megbeszélésnek az e, eredményeit. És az árnyékjelentéstevők is megkapták. Ezért azt kérem a bizottságtól, hogy a tárgyalások folytatására a mandátumunkat hosszabbítsa meg, hiszen most történik a konkrét tárgyalás e, a parlament fő e, szempontjait illetően. felsoroltam itt ezeket a fő pontokat, és azokat a pontokat, ahol nem értünk egyet, tehát ez a kötelező bevezetés, az adatvédelem, aztán az sérülékeny közlekedés felhasználók és a tanácsadó csoportnak a kérdései, még olyan kérdések, amelyeket meg kell vitatni, de szeretném ezekkel kapcsolatban az árnyékjelentéstevőknek a véleményét hallani. Megpróbáltam belevonni mindenkit és mindent ezekbe a megbeszélésekbe, és a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban lehet, hogy az emberek most elkezdenek arról gondolkodni, hogy mi is történik, nem akarjuk őket aggasztani, mindig van lehetőség arra, hogy azt mondjuk, hogy nem akarjuk a korai második olvasatot, hogyha nem úgy mennek a dolgok, ahogy akarnánk. De a svéd soros elnökség ezt a folyamatot, tehát ezt a párbeszéd lehetőséget arra használja fel, hogy a tanácsban folyó megbeszéléseket befolyásolja. Tehát ezért volt nagyon gyümölcsöző a tárgyalás. A bizottságot felkértük arra, hogy a kötelező bevezetést illetően mondjon valamit, ugyanis a tanácsot a költségek aggasztják. És én mindig azt mondtam, hogy persze a beruházások nyilván magukkal vonnak bizonyos költségeket, de nagyon gyorsan me, vissza, megtérülnek. És tulajdonképpen az közúti beruházásokhoz képest ezek kicsi beruházások. Végül pedig annyit mondanék, hogy a komitológiai előírásokat, rendelkezéseket is talán meg kellene vizsgálni. És akkor meg kell változtatni a szöveget. Végül pedig a bizottság állandóan megváltoztatja a szövegnek a felépítését, és azt akarják, hogy kevesebb cikk legyen, és több preambulum bekezdés és melléklet. Ez számomra eléggé nehéz teszi a munkát hiszen mindig azt vizsgálom, hogy valóban erőteljes lesz a szöveg annyira, mint amennyire szeretnénk. Hogyha korán szeretnénk második olvasatot, december 10-ére a végleges szöveget össze kell állítani. December 1-én és másodikán lesz újabb ülésünk, és még foglalkozhatunk ezekkel a kérdésekkel. Köszönöm. Thank you, Mrs. Jensen. Köszönöm szépen Jensen asszonynak, köszönöm szépen azt, hogy jelentett nekünk erről a témáról. Nagyon Hát láthatjuk azt, hogy nagyon nehezen tud megszabadulni a bizottság a régi szokásaitól, ezt láthatjuk a preambulók kapcsán is. Az LPP e nevében Koch úr kap szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni Jensen asszonynak a nagyon jó javaslatait és a szerepvállalását. Úgy gondolom, hogy ez a téma, ez egy, ez egy nagyon jó és nagyon nehéz téma, és sokkal nehezebb, mint az én előbbi témám. Nagyon sok érintett szerepvállaló van, és szerintem az ő véleményüket is figyelembe kell venni akkor, amikor ezzel foglalkozunk, ezzel a témával. Hát nem annyira jó az sem, hogy tegnap kaptuk meg a tervezetet az elnökségtől, és most erről kell vitáznunk, ez nem eléggé jó kiindulási alap a munkánkhoz. Hallhattuk, hogy Jensen asszony elmondta, hogy a gazdasági és pénzügyi válság során nem lehet itt kötelező érvényű végrehajtást előírni. De számomra az ATS az egyik legfontosabb módja annak, hogy sokkal biztonságosabb legyen a közlekedés, és ezen kívül a tagállamok és a, az unió konjunktúra programaiba bele lehetne vezetni bizonyos ETS elemeket, és így sok mindent el lehetne érni. Tehát sok mindent kell még megtennünk. Az ITS Véleményem szerint egy olyan téma, amelyel meg lehetne oldani a gazdasági válságot, és nem arra kell, hogy ezt szolgáljon, hogy kielesítsük ezt a válságot. Ezen kívül a tanács és az Európai Parlament, a bizottság nagyon különböző véleményekkel rendelkeznek, sokkal nagyobb a véleménykülönbség, mint ahogy ezt Jensen asszony bemutatta. A tanácsi javaslatban mindent megváltoztattak a sorrendet a preambuló bekezdésből már más lett, tehát megváltoztak a bekezdések, és szerintem ezt igazából már átírták, ezt az egész tervezetet. Igazából nem lehet felismerni, hogy mi lesz hatékony és mi nem, tehát én teljes mértékben elégedetlen vagyok ezzel a megközelítéssel, szerintem az orrunknál fogva vezetnek bennünket. Szeretnék néhány intézkedés kötelező jelleggel bevezetni. Például az e esetében szeretnénk ezt elérni. Ezen kívül az adatvédelem, a garanciavállalás, a standardok kérdése, az interoperabilitás, ezek is nagyon fontos kérdések, és az én frakcióm második olvasatban nem kíván ehhez hozzájárulni. Úgy gondolom, hogy az elkövetkező napokban megfelelő kompromisszumra kell jutnunk, mindenképpen tárgyalnunk kell, de nem szabad, hogy elhamarkodó döntéseket hozzunk. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Koch úrnak, a szocialisták nevében Elkadraui úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék elnézést kérni. Tika asszony, az árnyékjelentés tevőnk nem tud ma itt lenni, és ezért én fogok mondani néhány szót az ő nevében. Természetesen szeretném megköszönni a jelentés készítőjének ezt a rövid jelentést, amit adott nekünk, és nagyon jó volt az együttműködés az árnyék jelentéstevőkkel. Nagyon fontos az ITS kérdése, és ez utat nyithat már további lehetőségek felé, és nagyon pozitív hatással járhat az úti közlekedés biztonságosságára, illetve a közlekedésünk más aspektusaira is. Sok tagállam azt mondja, hogy a gazdasági válság miatt nem tesznek semmit, de mi igazából itt egy nagyobb keretet szeretnénk létrehozni az elkövetkező 20 évre, és remélem, hogy addigra már a gazdasági válság a múlté lesz. Összességében azt szeretném elmondani, hogy mi mindenképpen támogatjuk Jensen asszonyt a tárgyalások során. Tudjuk, hogy a tanács álláspontja még mindig messze van bizonyos pontokban a mi álláspontunktól. Reméljük, hogy ezt a két álláspontot lehet majd közelíteni a lehető legjobban. Három prioritás van, amelyet figyelembe kell venni. Először is az adatvédelmet, ez az egyik legfontosabb pont, amelyet be kell vonni az irányelvbe. Erősebb referenciára van szükség, erre már utalt ön is. Az adatvédelmi irányelv már létezik, de egyetemi specifikációkra van szükség a szövegben, hogy biztosítani lehessen azt, hogy az adatokat anonim, illetve korrekt módon használják fel. Ezen kívül ez, ez szükséges, szükséges ahhoz, hogy valóban bizalommal fordulnak az új technológiák felé. Ezen kívül a különböző garanciákat, felelősségeket kommunikálni kell a nemzeti hatóságok során. Nagyon nehéz lesz ezzel kapcsolatban megállapodni. Úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk a tárgyalási pozícióink kialakítása kapcsán. Végezetül szeretném elmondani, hogy a frakciónk teljes mértékben bízik a jelentéskészítőben, illetve az árnyék jelentéstevőkben is. Természetesen fel kell mérnünk azt, hogy milyen eredményei lettek a tárgyalásoknak, de erre csak később fog majd sor kerülni, de úgy gondolom, hogy ami az ütemtervet illeti, én megértem, hogy a következő ülésünk az majd december elején lesz, és akkor majd értékelni tudjuk az eredményeket, és akkor tudjuk meghozni a végső döntést. De úgy gondolom, hogy ezen az alapon mindenképpen tovább dolgozhat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Brepulsz asszony a zöldek nevében. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Én is szeretnék Jensen asszonynak a jelentés készítőnek gratulálni ehhez a nagyon korrekt és teljes tájékoztatáshoz, amit kaptunk tőle, de szeretnék gratulálni neki a kitűnő vezető szerepéhez is, amelyet tanúsított a dosszié kapcsán. Két pontot szeretnék hangsúlyozni. Először is a frakció, az öldek úgy gondolják, hogy a folyamat nagyon különleges, és a tanácsnak a megközelítése, az, ahogy a szöveget prezentálták, az is elég érdekes volt, csak nem kaptuk meg a dokumentumaikat, november 9-én kaptuk meg, pedig már október 30-én elkészültek ezek a dokumentumok. Tehát mindenképpen hangsúlyozni kell azt, hogy a ha szeretnénk, hogy második olvasatban sikerüljön megállapodásra jutni, akkor a többi intézménynek is komolyan kell vennie a munkát. Ezen kívül második pontként az, az Európai Parlament az első olvasatban már egyértelmű álláspontot foglalt el az ITS irányelvet illetően. Úgy gondolom, hogy az első olvasat fő pontjait, tehát például a kötelezettségek tekintetében a négy prioritást tevező területen, de ugyanígy az intermodalitás területén, az adatvédelem területén, amelyet nagyon gyakran említenek, itt, itt ezeken a területeken figyelembe kell venni az érzékeny, a sérülékeny felhasználók kérdését. És itt az Európai Parlament ezeken a területeken már döntés hozott nagy többséggel. Azt is megalapíthatjuk, hogy nagyon sok helyen támogatja ezt az álláspontunkat az Európai Bizottság, de a tanács álláspontja egyáltalán nem látható még számunkra. Azt látjuk, hogy van valamilyen fajta előremozdulás, de hogy az irány az jó-e vagy nem, az még kérdéses. Ebben a kontextusban szeretném azt is megemlíteni, hogy a zöldek frakciója kész arra, hogy tárgyalásokat folytasson a jelentés készítővel, illetve az árnyék jelentés készítővel, és szeretnék azt, hogyha sikerülne elérni megállapodást a második olvasatban. De nagyon fontos az számunkra, hogy a parlament első olvasatának eredményeinek kell az alapját szolgáltatni a második olvasathoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. ECR nevében Foster asszony. Thank you, Chairman. Um... Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Jensen asszonynak az átfogó bemutatót. Néhány kérdésem van tisztázó jelleggel, és lehet, hogy nem Jensen asszony tud majd válaszolni, hanem talán az Európai Bizottság részéről valaki. E, nyilvánvaló, hogy az intelligens közlekedési rendszerek már egy évtizede velünk vannak, különösen mondjuk a teherszállítás területén, a közúti fuvarozásban, de akár a tengeri szállításban is. És teljesen egyetértő, egyértelmű az is, hogy a biztonság területén és egy sor másik területen is pozitív járuléka volt ennek a e, folyamatnak, ahogy kifejlődtek ezek, a, e, ezek, kifejlődtek ezek az intelligens rendszerek. Én Felhívnám a figyelmet egy másik szempontra, a, az autósok szempontjára, tehát az egyszerű emberek, autóhasználó emberek szempontjára, és mindjárt kitérek akkor a lényegre. Ebben a dossziéban arról van -e szó, hogy minden gépjárműre, e, független attól, hogy mennyibe kerül. Ugye vannak nagyon drága autók, e, amelyekben nagyon sok high-tech dolog van már most is, e, E, és ugye ott vannak azok az olcsó autók, ezekből többet gyártanak, azt szeretnénk elérni, hogy minden autóban legyen fekete doboz, a drágába is, meg az olcsóba is. Mert ha ezt szeretnénk elérni, akkor már is felmerülnek bizonyos adatvédelmi és e, személyiségi jogi e, problémák, tehát innentől kezdve az autósokat autósokat követni fogják műholdon keresztül, hogy hova mennek. E, a mobiltelefonnál ugyanis szintén követhetőek vagyunk, de azt ki tudjuk kapcsolni. E, tehát e, én erre az aspektusra, az adatvédelmi aspektusra hívnám fel a figyelmet, és ezzel kapcsolatban vannak aggodalmaim. Az utolsó megjegyzésem pedig az, hogy a technológia harmonizálása keretében. Ugye itt mindenképpen el kell érni valami eredményt a harmonizálás tekintetében. Jelenleg a gyártók többfajta technológiát próbálnak ki. Ki fogja eldönteni, hogy aztán majd melyik lesz az egységes technológia? Ugyanis könnyen előfordulhat, hogy többféle jó megoldás létezik, de harmonizációs szempontból majd egységesíteni kell ezzel mit kívánnak majd kezdeni ezzel a problémával. Köszönöm. Bradburn úr. Köszönöm, Foster asszonyhoz hasonlóan nekem is vannak aggájaim ezzel a javaslattal kapcsolatban, különösen a fekete dobozokkal kapcsolatban, amelyet az új gépjárművekben kötelezővé akarnak tenni. Jensen asszony is említett problémákat. Itt a kialakulóban van egy totális megfigyelő állam, és én ezt nem szeretném elfogadni mint ahogy Foster asszony is mondta, vannak olyan területek, ahol természetesen elfogadjuk azt, hogy nyomon tudják követni a mozgásunkat, például a mobiltelefon használat során. De nem kell még egy olyan eszközt létrehoznunk és bevezetnünk, amely a megfigyelésünkhez járul hozzá nyilván a legjobb szándékkal javasolták ezeket az eszközöket, de nagy fantázia kell ahhoz, hogy egy tényleges hasznát ezeknek az eszközöknek meglássuk. Tehát én a kötelező fekete doboz használatot teljes mértékben elutasítom. Ez tehát a negatív része ennek a javaslatnak. A pozitív része a javaslatnak, és Jensen asszony ezt is kidomborította, az az, hogy és én egyet is értek vele, hogy biztonságossá kell tenni a kamionparkolókat. A bizottság 18 hónappal ezelőtt vizsgálta ezt a témát, és arra jutott, hogy vannak nagyon veszélyes parkolók Nagy-Britannián belül is, és Birmingham, az én választókörzetem, szintén azonosítva lett, mint eh, olyan terület, ahol sok bűncselekményt követnek el teherautó, illetve kamionsofőrök eh, eh, sérelmére. Nyilván Nagy-Britannián belül főleg a csatornamenti strádákon vannak ilyen veszélyes területek. Tehát ezt is meg kell vizsgálnunk, alaposan elemeznünk, és mindent elkövetni annak érdekében, hogy biztonságossá tegyük a kamionparkolókat. Ehhez persze szükség van pénzre is, de politikai akaratra is. Sajnálatos módon a veszteség és a bűncselekmények okozta kár iszonyatos hiszen ez egy rendkívül elterjedt bűncselekménytípus szerte az Európai Unióban. Éppen ezért itt nem csak arról van szó, hogy anyagi veszteséget akarunk elkerülni, hanem az emberek életét és egészségét is védjük ezzel. Köszönöm. Köszönöm, Bradburn úr. És akkor én ehhez szeretnék is hozzáfűzni valamit, mert én is úgy gondolom, hogy a biztonságos kamion parkoló az egy nagyon fontos felvetés. Ugyanakkor rögtön ott van a dilemma, hogy ha valaki egy biztonságos kamionparkoló kiépítését akarja felvetni, akkor a környező lakosság már is tiltakozni kezd, hogy ők viszont nem akarnak egyáltalán kamionparkolót a környékükön. Sajnos ez mindig előfordul. De azt gondolom, hogy a biztonságos kamionparkolók létrehozásának gondolatát sokkal alaposabban meg kell vizsgálni. Két dolgot kell figyelembe venni, egyrészt a biztonsági szempontot, másik pedig a közlekedés biztonsági eh, szempontot, mert eh, ha álló kamionok vannak ugye az út mellett leparkolva, akkor az közlekedés biztonsági eh, problémákat is felvet. Tudom, hogy Jensen asszony alaposan körüljárta ezt a problémát, és én magam is csatlakoznék ahhoz a felvetéshez, hogy mind Nagy-Britanniában, mind az Európai Unióban a kamionparkolás sajnos egy nagyon komoly probléma. Tilman úr, hol van Tilman úr? Öné a szó. Thank you. Uh, first I would like... Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt a kiváló munkát. Valóban nagy támogatást kap, adott, nyújtott ez a bizottság már az első olvasat során. És azt hiszem, hogy ez jelentősen hozzájárult a je, dolgok jelenlegi állásához. Tulajdonképpen a tanácsnak elég hosszú időbe telt, hogy elérje ezt az álláspontot. De már is elmondhatjuk, hogy az a benyomásunk, hogy a tanács és a parlament a három oldalú megbeszélések során, amelyek nem olyan régen történtek, méghozzá konstruktív és nyílt légkörben valóban rámutatott, hogy melyek azok a, a lehetséges megállapodásnak az akadályai, amelyeket el kell hárítani. Épp ezért bízunk abban, hogy az elkövetkezendő napokban és hetekben eljutunk ennek a dokumentumnak az elfogadásához. Néhány megjegyzéshez szeretnék visszatérni, amit a tagok különböző kérdésekkel kapcsolatban tettek. Azt hiszem, hogy széles körű az egyetértés minden fél között, a tanácsot is beleérve, hogy az, beleértve, hogy a közlekedési rendszer számára az intelligens közlekedési rendszerek mennyire fontosak. Ez nagy-nagy nyereséget jelente a biztonság szempontjából is, és a halálos közlekedési balesetek számának a csökkentéséhez is. Sajnos a bizottság még nem tudott mindegyik közlekedési mód számára ITS-t javasolni. A parlament ezt kérte, és, és mi is ezzel kapcsolatban dolgozni fogunk a kérdésen ugyanis ezek nagyon fontos kérdések. Egy, egyelőre a közutakat szeretnénk a többi közlekedési móddal összekötni. Ez nagyon ambiciózus feladat, és nem könnyű a részleteit kidolgozni. A költségeket illetően az ITS beruházások, a, ezeket kísérő infrastruktúrákkal messze alatta van bármely infrastruktúra költségek 10%-ának. 1-2 százalékra is vannak példák, vannak 8 százalékos beruházásra példák, de a hatékonysági nyereség, hogyha a beruházást, a biztonság tekintjük, tehát hogyha, hogy, menj, hogy kevesebben fognak meghalni közúti balesetben, akkor láthatjuk, hogy mit is nyerünk ezekkel. A részletek, amelyek még nyit, mindig nyitottak, a következő. A bizottság egyetért abban, hogy itt adatkezelésről és információkezelésről is szó van. Nyilvánvalóan a magánélet kér, titkosságának kérdése, az már a kezdetektől fogva nagyon fontos kérdés volt. Ezért a javaslatunkban ezt mondtuk, hogy a magánélet tiszteletben tartását nagyon fontosnak tartjuk. Van erre egy európai irányelv, és ez nagyon fontos, különösen itt. Mi ezt szeretnénk növelni, de van egy de. Ez pedig a jogi technikákat illeti. Hogyha valamit egy ágazati irányelvbe teszünk, itt az ITS-ről van ugye szó, és megváltoztatjuk az általános szabályokat, akkor állandóan koherensnek kell lenni. Ha nem ezt tesszük, akkor olyan helyzet áll elő, ahol az adatvédelemnek az általános szabályait tiszteletben tartjuk, de az ágazati szabályokat nem. Ez az egyetlen oka, amiért a bizottság vonakodik attól, hogy többet belevigyen a szövegbe, mint a utalást arra, hogy a meglévő szabályokat szigorúan be kell tartani. Ugyanis ez a technika a meglévő rendeleteknek bármilyen változtatását azonnal kötelezővé teszi az, á, az ágazati dokumentumokban is. Másik probléma, amelyet több fél is megemlített, a felelősség kérdése. A felelősséget a konkrét szolgálatok kell, hogy meghatározzák, ezekben pedig egyet kell érteni Például a kamien parkolókat már többször említették példaként. A lopások. 8 milliárd veszteséget, e, euró veszteséget jelentenek évente. Épp ezért tenni kell valamit a, a kamionok, parkolókban megálló par, kamionok védelmét illetően. Nyilvánvalóan olyan rendszerre van szükség, ahol a kamionvezetők, sofőrök e, előre lefoglalhatják a helyüket, tehát meg kell tervezniük az útjukat e, és e, nem kerülnek olyan helyzetbe, mint manapság, hogy le kell állniuk egyszerűen a szabályok miatt, a pihenőidőt be kell tartani, és, és nincs hely a parkolóban. Ez veszélyes számukra és mások számára is. Tehát hogyha nem eh, találnak parkolóhelyet, annak ellenére, hogy lefoglalták, akkor valamit kell tenni. Ezért próbálunk elgondolkodni azon, hogy hogy lehet pontosabban kezelni ezt a kérdést, a felelősség kérdését, amelyet kifejezetten nem, amelyel kifejezetten nem foglalkozik az irányelv. Azt hiszem a legfontosabb probléma a bevetés, a végrehajtás kérdése. A bizottság azt javasolta, hogy amikor meghatározzák a szolgálatokat, akkor szolgáltatásokat, akkor ezeket be is kell vetni, tehát végre kell hajtani. Hiszen különben miért hoznánk ilyen rendelkezéseket, hogyha a tagállamok bevezetnek bizonyos intézkedéseket, a többiek nem, és akkor az egész rendszer töredezett. Bizonyos szolgáltatásokat azonosítottunk, mint például a kamionparkolók, a szolgáltatások minimális szintje, ahol az az érzésem, hogy lehetséges a megállapodás a legfontosabb szolgáltatások között, tehát itt a parlament és a tanács közötti megállapodásra gondolok. A bizottság ezt a négy prioritási legfontosabb területet, amelyet a parlament már az első olvasatban is megállapított, jó kiindulási pontnak tartja. Ezért a parlamenttel és a tanácssal szívesen együttműködünk, hogy a kötelező végrehajtást illetően megoldásokat találjunk azért, hogy megszűnjön ez a széttöregedetettség. Köszönjük szépen. Jensen asszony szeretne még valamit mondani? Azt hiszem, hogy lényegében a kollégák készen állnak arra, hogy önnek és az árnyék jelentéstevőknek megadják a mandátumot a tárgyalási tárgyalásokra. Tehát azt hiszem, hogy ilyen alapon lehet kiindulni. Akar még valamit mondani ezzel kapcsolatban? Igen. Először is szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevőknek a hozzászólásukhoz. És valóban a tanácstól van egy szöveg, de nem erről beszéltünk, hanem a parlamentnek a módosításairól. Uh, és ezt próbáltuk minél nagyobb mértékben elfogadtatni a tanácssal. És így is kell folytatnunk a munkát. Persze óvatosan, hogy a, ugyanis a végső szöveg az nagyot, nagyon megváltozik, de hát nagyon óvatosan kell eljárni, hogy mi is lesz az eredmény. Többen említették, a biztonságos kamionparkolók kérdését. Ezek, ezt a kérdést nagyon komolyan vettük a két kísérleti projekttel kapcsolatban itt a parlamentben. Az egyik ezek közül még mindig folyik, és van egy rendszer már a kamion sofőrök számára, ahol előre lefoglalhatják a parkolóhelyet. A, a belga soros elnökség, amikor majd sorra kerül, akkor szeretné a tagállamokat rávenni arra, hogy ezt elfogadják. Ez nagyon jó, de attól tartok, hogy lehet, hogy a magánvállalkozásokat el akarják tüntetni, ugyanakkor állami vállalkozást nem akarnak létrehozni. Tehát én azt szeretném, hogy ne, ne egy hosszú vita legyen arról, hogy ki is végezze majd el ezt. Mindegy, hogy ki végzi el, én csak azt akarom, hogy ez meglegyen ez a rendszer és ezzel kell foglalkozni a bizottságban is. Épp ezért örülök annak, hogy ez már is benne van a dokumentumokban, mint olyan terület, amelynek kötelezővé kell válni. És szerintem ragaszkodnunk kell a véleményünkhez ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Okay. Köszönöm szépen. Foster azt szeretném még valamit mondani. Igen, nagyon rövid leszek. Egy kérdésem lenne. Felvetettem a fekete dobozok kérdését hogy ezt kötelező módon akarják majd beszerelni a magánautókba, és nagyon örülnék annak, hogyha az Európai Bizottság ezen kérdésemre egy választ adna. Elnök, igen, megadom a szót Tilman úrnak. Igen, valóban elnézést, elfelejtettem ezt a kérdését. Itt nem a fekete dobozról van itt szó, ezt tisztázzuk. A fekete dobozok azok ö, ö, a baleseteket rögzítik a repülőgépeken, ez nem egy ilyen fajta fekete doboz, amit szeretnénk az autókban. Elnök, tehát akkor nem fekete dobozokról van szó az autók esetében. Nem tudom, hogy hallotta ezt Foster asszony. Akkor most most visszatérünk majd erre a következő ülésünkön, amikor majd Jensen asszony már többet mondhat nekünk a tárgyalásokról. Köszönöm szépen. A következő napi rendi pontunk a jelentési formatások a hajózással kapcsolatban, és itt csak egy ember van, aki jelenteni tud nekünk, ez pedig Dirk Starks. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Bizottság az elmúlt évben ha nem tévedek, egy javaslatot tett, elnézést ez év elején tette a javaslatot a bizottság, egy közlemény volt ez, illetve egy javaslat egy irányelvre, hogy minden egyes parti hajózást, tengerhajózást könnyebbé kell tenni az Európai Unióban. Minden esetben én támogatom a bizottságot, Tehát hason, ez hasonlít ahhoz, amikor teherautóval akarunk Rostottal eljutni Mászáig, akkor bizonyos helyeken meg kell állni. A hajózásnál is bizonyos papírokat ki kell tölteni, akkor, hogyha Szentpéterváról indul a hajó, tehát az EU-n kívülről, és utána pedig egy EU kikötőbe halad olyan, ö, olyan árukkal, olyan ö, rakományjal, amelyet csak az EU-ban lehet szállítani, tehát ehhez nagyon sok dokumentumra van szükség. És ez azért is fontos, mert a hajózás nagyon környezetbarát közlekedési mód. 200%-osan egyetértek az Európai Bizottságnak a javaslatával, illetve azzal, amit szeretnének tenni. Maga a javaslat kapcsán három főigazgatóság működik együtt, a VÁM főigazgatóság, az egészségügyel foglalkozó főigazgatóság, akik az élelmiszert ellenőrzik például, illetve a közlekedési főigazgatóság, akik pedig a közlekedési aspektusokat veszik figyelembe. Úgy hallom, hogy a főigazgatóságok között együttműködés nagyon jó, de vannak azért nehézségek, vagy voltak nehézségek abban, hogy valóban egyet értsenek. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek, illetve az Európai Bizottságnak is arra kell ösztönözni ezeket a főigazgatóságokat, hogy jól működjenek együtt, mert csak akkor, hogyha a közlekedési, vámügyi, egészségügyi hatóságok jól együttműködnek, akkor tudunk jó eredményt elérni. Úgy vélem, hogy ezt a pontot mindenképpen majd hangsúlyoznunk kell. A második pont, az Európai Bizottság javaslatában, hogy lerövidítsem, azt szeretnék eh, eh, elérni, hogy a formulákat, nyomtatványokat, amelyek kell törteni, ezeket eh, standardizálják, elektronikusan is elérhetőek legyenek, elektronikusan cserél, ki lehessen ezeket cserélni, és ezen elektronikus rendszereket egymással össze kell kötni, és egy hálózatot kell létrehozni, mint például a SafeSea.net esetében is létrehoztak már egy ilyen hálózatot, és minden olyan személy, akinek látnia kell ezt az információt, az láthatja is egy rendszeren belül az információkat. Úgy vélem, hogy ennek a célja az kell, hogy legyen. Én ezt teljes mértékben támogatom, és remélem, hogy a kollégák is tudják ezt támogatni. Tehát ennek kell lenni a célnak, hogy egy ilyen hálózat létrejöjjön. A legjobb az az lenne, hogyha a rendszert modernizálnák. Vannak olyan pontok, amelyeket nem szeretnék most részletezni, de szeretném megemlíteni, hogy vannak olyan pontok, ahol szeretnék eh, hangsúlyokat lefektetni jelentéstevőként. Úgy vélem, hogy arról kell gondoskodni, hogy a bizottság határidejét, a 2013-as határidőt azt egy végső határidőként eh, szabjuk meg, hogyha gyorsabban megy technikailag a dolog, akkor eh, mehessen gyorsabban. De hogyha 2013-ra nem sikerül ezt megvalósítanunk, akkor akkor addigra már véget ér a gazdasági válság, és sokkal nagyobb lesz a kereslet a közlekedés irányába, és problémát jelenthet az, hogyha nem sikerül ezt a témát elintézni. Ez mindenképpen 2013 lesz az egyszerűsítést, mert végre kell hajtanunk, tehát rá kell térnünk erre az elektronikus rendszerre, és a nyomtatványokat már ezen a rendszeren keresztül kell majd kicserélni. Egy nagyon nehéz pont az, amit, ami nem a határidőhöz kötődik, hanem inkább a tagállamokhoz, ez pedig a nyelvhasználat kérdése. Ez egy olyan dolog, amely mindig is nehézségeket okoz az Európai Unióban. Nem lehet tudni azt, hogy milyen megoldásra kellene itt jutni mindenki a saját nyelvét használja, hiszen erre megvan a lehetőség, de lehet, hogy korlátozhatnánk ezt bizonyos nyelvekre, tehát olyan nyelvekre, amelyeket például az IMO-ban, a Nemzetközi Hajózási Tengeri Szervezetben alkalmaznak. Vagy lehetne az a lehetőség, hogy csak az angolt használnánk. Személyes véleményem, de szeretném hallani az önök véleményét is. Az én személyes véleményem az az, hogy a lehető legjobban elérjük az egyszerűsítést, és eh, sok helyen alkalmazzák azt, hogy közös második nyelvként eh, az angolt eh, alkalmazzák. Tudom, hogy ez egy nagyon nehéz, nagyon kényes téma, de mégiscsak jó lenne az, hogyha a tengeri közlekedés kapcsán gyakorlatilasabbak lennénk, és ezt átvennénk a mi javaslatunkba. A következő pont, amit a bizottság nem tart annyira fontosnak, és itt csak ajánlást ad a tagállamoknak, ez a rövid idejű hajózásra vonatkozik. Itt jó lenne az, hogyha itt is a kapitány egy bizonyos fajta dokumentummal rendelkezne. Hiszen a réveket, a kompokat egyfajta foglalkozásként is lehet tekinteni. És ezeknek az úgynevezett révkalauzoknak lehetne eh, egy eh, ilyenfajta dokumentumot eh, létrehozni, és ezek a tanúsítványok összehasonlíthatóak kell, hogy legyenek egymással, annak érdekében, hogy az adott szektor tudja, hogy milyen követelményeknek felelnek meg. Ezeknek a követelményeknek arányosnak kell lenniük, nem lehet protekcionista jellegű követelményeket megszabni, egyértelműen arányos követelményekre van szükség, hiszen itt is biztonságról van szó. Úgy gondolom, hogy a rövid távú hajózás esetében gyakorlatilag megoldásokra van szükség, amely könnyebbé teszi a hajózással foglalkozók életét. Ezen kívül meg kell még vizsgálni annak lehetőségét, vagy legalábbis ösztönzést kell adni arra, hogy ne csak a tengeri kikötőket vonják be ebbe az esetben, hanem amennyire csak lehet, megnézzük az EMP mögött lévő területeket is. Hiszen nem lehet megállni csak a tengeri kikötőknél, mert hogyha egy lépéssel tovább megyünk, akkor azt láthatjuk, hogy vannak nagyon fontos belvízi kontaktpontok, ezeket is be lehetne vonni a rendszerbe. Itt gondolok a tenger, illetve folyami hajózás összekapcsolására, ahol ez már bizonyos helyeken létezik, és így a tengeri rendszereket, illetve a folyami rendszereket össze lehetne egymással kötni. És ez is hozzájárulhatna az egyszerűsítéshez. Szerintem ez fontos. Hangsúlyozni kell a safe SafeSignetet, ezt az elektronikus rendszert az EMSA Lisszabonból kezeli ezt a rendszert, és ez eddig jól működött. Azonban most már sokkal több információ fog belekerülni a rendszerbe, például a kirakodás, berakodás, vám kérdések, stb. Úgy gondolom, hogy egyfajta upgrade-re, frissítésre van szükség a rendszeren belül, és a tagállamoknak erről beszélniük kell, erre mindenképpen ösztönzést kell adnunk. Az úgynevezett elektronikus vámkezelést, az e-customs is be lehetne vonni ebbe a rendszerbe. Nagyon fontos ennek kapcsán, és a bizottság képviselővel már beszéltem arról, tehát fontos az, hogy mindenki hozzáférjen az információhoz. Vannak olyan információk, amelyek eh, szélesebb körben elérhetőek, de nem lehet az, hogyha például a eh, rakományról eh, cserélnek ki adatokat, akkor aki, akinek erre szüksége van, az igenis látnia kell, hogy ezeket az adatokat. Tehát egyértelműen körvonalazni kell azt, hogy ki milyen fajta felelősséggel, hozzájutásról rendelkezik. Hiszen lehet az, hogy lesznek olyanok, akik nem akarják, hogy majd a konkurensek lássák az adataikat, a rakományaikkal kapcsolatban. Tehát nagyon fontos az, hogy egyeteműen figyeljünk erre a kérdésre. És az is logikus, tisztelt elnök úr, hogy az ütemterv tekintetében a parlamentnek arra kell törekedni, hogy a lehető gyorsabban létrejöjjenek ezek a dolgok, és nem abból az időpontból kell kiindulnunk, amit a bizottság megadott számunkra, tehát a 2013-as időpontból. Az első olvasatunkban, illetve e, a tárgyalások során is ezt kell hangsúlyoznunk, Természetesen szívesen meghallgatom a kollégák véleményét arról, hogy mit gondolnak az én véleményemről. Köszönöm. Thank you, Mr. Sturks. Köszönjük, Sterks úr. Én magam is második nyelvként használom az angolt, és engem is érdekelnek az ön javaslatai. Grandes Pasqua úr a néppárt részéről. Köszönöm elnök úr. Ma tartjuk az első vitát ezzel az irányelv tervezettel kapcsolatban. Sterks előadó úr felvázolta azt, hogy mi is szerepel majd a jelentésében, és a nagyjával egyet is tudunk érteni, hiszen észszerű, racionális dolgokat javasol. Árnyék előadóként nekem bizonyos dolgokat külön figyelembe kell vennem. Természetesen van ez az európai álom, miszerint mi mindenben mindig meg tudunk egyezni és közösen tudjuk megközelíteni ezeket a problémákat. Ugyanakkor mindig felmerülnek olyan akadályok, amelyek ezt nem teszik lehetővé. Itt gondolok olyasmire is, hogy kívülről próbálnak akadályokat gördíteni elénk, azt mondják, hogy ez még túl korai az integrációnak, ez a szakasza, vagy bármilyen más ürügyet vagy érvet hoznak fel. Én azt gondolom, hogy ez helytelen. Én azt szeretném, hogyha az Európai Unió tényleg meglépné ezeket a dolgokat, és úttörő szerepet játszhatna. Szeretném elérni, hogyha a tengerjáró hajók, illetve a tengeri teherszállítás teherszállítást akadályozó bürokráciát csökkenteni tudnánk, a dokumentumokat egyszerűsíteni tudnánk, és örülnék, hogyha korlátozás nélküli európai tengeri térséget tudnánk kialakítani, ezzel könnyebbé téve az Európai Unión belül a e, nagy távolságra való tengeri szállítást. Azt gondolom, hogy itt tehát az EU vezető szerepet és úttörő szerepet játszhat. Minden IMO rendeletet és szabályt be kell tartani, végre kell hajtani, és ugye korábban hallottuk azt, hogy ez nem helyén való, túl korán lépünk még, nem érkezett el az idő. Én azt gondolom, hogy ez helytelen álláspont. Emellett van még egy nemzetközi egyezmény, amelyhez csatlakoznunk kell, és a safety net rendszerbe is be kell lépnünk, amely gyakorlatilag egy adatcsere rendszer a tengerhajózásban. Tehát még egyszer hadd mondjam, nem szeretném, ha lelassítaná bármi ezt a folyamatot, és alapvetően egyetértek az Európai Bizottság hozzáállásával és javaslataival. Pozitív javaslatnak tartom. Ha akarják, belemehetünk a részletekbe, de összességében tényleg eh, eh, várom, hogy megjelenjen a Sterx jelentés, ténylegesen elkészüljön, és az Európai Unió pedig eh, meghozhatja ezt az irányelvet, utána pedig a tagállamok végrehajtják ezt az irányelvet nem szabad elfelejtenünk a rövid távú tengerhajózási szolgáltatásokat, illetve áruszállítást sem. Köszönöm. Köszönjük. A szociáldemokraták nevében fog most felszólalni Ilána képviselő. Én nem ismerem Sterk szurat régóta, de azt gondolom, hogy nagyon jó előadást eh, tartott itt eh, nekünk, és eh, mindenképpen jó jelet küld ez. Engem lelkesedéssel tölt el a jövőbeni együttműködésünkkel kapcsolatban. Én a frakcióm árnyék előadójaként fogok vele együttműködni, és nagyon megbízom az ő értékítéletében. Először láttam ezt a jelentést, ez eléggé technikai jelentés. Azt gondolom, hogy ezen a területen is arról van szó, hogy valójában a közös piacot, az egységes piacot ki akarjuk terjeszteni a tengerekre. Éppen ezért helyén való, helytelen lenne, hogyha csak a technikai, csak technikai kérdést látnánk ebben. Másik cél a tengeri áruszállítás fejlesztése az Európai Unión belül. A, egyébként is ebbe az irányba fejlődne ez az ágazat. Versenyképessé szeretnénk tenni tehát a tengeri áruszállítást, hogy versenyképesebb legyen a közúti fuvarozással. Azt gondolom, hogy itt ebben egyet is értünk. Azt, abban is egyetértünk, hogy az idő sürget. Ugyanakkor mindannyian tudjuk, hogy nagyon nem lehet felgyorsítani ezt a jogalkotási folyamatot, mégis a parlament jelzést kell, hogy küldjön az Európai Bizottságnak, hogy amit lehet, azt gyorsan lépje meg. Tehát az elkövetkezendő hetekben ezt kívánjuk elérni. Két dologra koncentrálnék itt elsősorban. Az egyik a papírmunkának az egyszerűsítése, tehát a kitöltendő formanyomtatványok egyszerűsítése, a bürokrácia csökkentése, ami mindig nagyon fontos. A másik dolog, amit alaposabban meg kell vizsgálnunk, hát főleg az Európai Bizottságnak, az az, hogy nem lehetne egy kicsit merészebben meglépni ezeket a lépéseket. Ha megvizsgáljuk ugyanis, hogy mi történik a közúti fuvarozásban, akkor azt látjuk, hogy vannak bizonyos logisztikai problémák, amikor a kamionok megérkeznek a kikötőbe nagyon nehezen kapják meg az összes szükséges információt a hajók személyzetei. Tehát engem az érdekelne elsősorban, hogy mondjuk a, a vám, nem feltétlenül tényleges vám intézkedésekről, vagy vám igazgatási lépésekről és intézkedésekről van szó, de az érdekelne, hogy hogyan lehetne ezt a logisztikai eh, intézkedés sorozatot, illetve lépés sorozatot egyablakosá tenni, tehát a lehető legegyszerűbbé tenni, amikor átpakolják a kamionokról a hajókra az árút. Tehát többről van szó, mint a bürokráciának a csökkentése. Itt vannak tényleges, megfogható lépések. Tehát itt párhuzamosan kell a két ügyet előrevinni. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy szükség van bizonyos kikötőfejlesztési vagy városfejlesztési intézkedésekre is. Egész egyszerűen a kikötőket át kell alakítani, felhasználóbarátabbá kell tenni. Ehhez viszont a kikötői hatóságokkal is fel kell vennünk a kapcsolatot. Ők ugyanis a leginkább érdekeltek és szakértők. Kész, később részt kell, hogy vegyenek ebben a feladatban, vegyenek részt akkor annak megszervezésében, illetve előkészítésében is. A másik dolog, ami, ami, amire én itt rávilágítanék, és akkor tényleg megpróbálom a lehető legegyszerűbben megfogalmazni. E, tehát egyrészt egyszerűsíteni akarunk, egy olyan helyzetet akarunk elérni, illetve alakulhat ki, hogy e, megvannak a szabályok szerte Európában, egy, e, egységesen kezeljük az áruszállítást, és megvannak a feltételek ahhoz, hogy minden átláthatóbb legyen és egyszerűbb. De mi történik a szabályok bevezetését következő napon? Hiszen egyrészt ugye lehet szerepe ezen a területen az EU-nak és az Európai Bizottságnak, de nyilván majd az IMO, tehát a Nemzetközi Tengerészeti eh, Szervezet, eh, tengerhajózási szervezet eh, majd meg fogja vizsgálni, hogy ebből mi az, ami akár nemzetközi szintre is átemelhető. Sajnálom, hogy ilyen hosszasan beszéltem, még egyszer köszönöm az előadó munkáját, köszönöm. Mr. Besse. Köszönöm. köszönöm szépen, a zöldek nevében Besse úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha frakcióm nevében, tehát a zöldek nevében annyit szeretnék elmondani, hogy támogatni fogjuk azokat az intézkedéseket, amelyek megkönnyítik a, kö, a tengeri közlekedést, tehát hogy foly, folyamatosabban, hatékonyabban tudjon működni, és amely lehetővé teszi, hogy egy alternatívát jelentsen a közúti áruszállítással szemben. Ez a racionalizáció, ez a javítása a, eljárásoknak jó irányba indult el, még akkor is, hogyha a Sterk úr jogosan említett már itt több problémát ezeket mind tanulmányozni fogjuk, de úgy tűnik számunkra, hogy ezek azért elkerülhető akadályok, hiszen a cél az, hogy hatékonyabbá tegyük a tengerészeti, tengeri eh, ágazatot az eljárások eh, területén. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy hogy a bürokráciának a csökkentése, ahogy mondta az előttem szóló is, ne jelentsen az, hogy, vissza, azt, hogy visszalépünk az ellenőrzések területén. Az egyszerűsítés nem azt jelenti, hogy a szabályokat lazítjuk. Erre szeretnénk felhívni a figyelmet. Tehát ahogy új technikai eljárások vannak, informatikai harmonizáció történik, az ne tüntesse el a tengeri biztonságnak az előírását és a környezetvédelemnek az előírásait. Mi ezekre éberen fogunk figyelni az új irányelv kapcsán. Ugyanakkor támogatjuk a célkitűzéseit, de nem szabad letérnie a kijelölt útról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Foster asszony a konzervatívok nevében. Sterks úr világosan mutatta be ezt a kérdést. Sajnos kikapcsolódott a mikrofonja a hozzászólónak. Jó. Tehát ezt köszönjük neki hogy ezzel a kérdéssel foglalkozik, hiszen jelentéstevőként nagyon nagy ismeretekkel rendelkezik ezekkel, ezen a területen. Néhány kérdésem lenne. Azt hiszem, hogy az egyik fontos kérdés a megoldás. Tehát, hogy bizonyos kérdéssel indulnak el, de a fontos cél az az, hogy a bürokráciát szökkentsük, hogy mindent egyszerűsítsünk tehát ne induljunk el egy szerencsétlen helyzetből, és érjünk el egy olyan helyzetbe, ami még szerencsétlenebb, tehát bonyolultabb. Ez nagyon fontos, amikor ilyen kérdéseket vizsgálunk. Talán a bizottság válaszolhat erre a kérdésre, hiszen vannak olyan kérdések, amelyeket a, a, már a megbeszélések során is érintettünk, tehát hogy a tengerrel nem rendelkező országokat hogy fog ez érinteni, hogy fogja ez érinteni például Luxemburgot. Tehát amikor ezek az országok is részesei lesznek, akkor hogy fogják rendezni ezeket. Vannak aztán olyan tagállamok, amelyek a már meglévő jogi dokumentumokat, illetve mint például a vámkódex, a Schengeni kódex, stb. stb., amelyek az ilyen kérdésekkel már foglalkoztak, amikor elindult ez az egész folyamat, akkor ezeket hogy fogják megoldani? A határidőket illetően azt hiszem, hát majd látjuk, ahogy folynak a dolgok, hogy hogyan alakulnak a nyelvet illetően, akár az elnök. Én is úgy gondolom, hogy a repülésben az angolt használják, és itt gyakorlati szempontból kell megnéznünk, hát hogyha nemzetközi közlekedési formákról van szó, akkor azt hiszem, hogy kézenfekvő, hogy az angol legyen a másodlagos nyelv, hiszen nyilván vannak, vannak elsődleges szempontok is, de nem akarunk olyan helyzetbe jutni, ahol nagy zavart okozunk, különböző nyelveken lesznek formanyomtatványok, amelyeket az emberek nem feltétlen tudnak felhasználni, amikor megérkeznek a kikötőkbe, tehát valahogy meg kell ezt oldani. Köszönjük mindenesetre Szerksz úrnak a munkáját, és reméljük, hogy tovább lépünk. Vandalen úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Különösképpen örülök annak, hogy Starks úr a jelentés készítője ennek a témának, mi pedig azért, mert eh, nagyon fontos szó van a nevében, a Sterks, ami a Sterk hollandul erőt jelent, vannak olyan dolgok, amelyek papíron vannak, és megvan a gyakorlat. Ezek a kettő között nagy a különbség. Nagyon fontos az információ cserénél az, hogy tudjuk azt, hogy milyen rakomány van a fedélzeten, és itt már problémák vannak. Az elmúlt években bizonyos baleseteket vizsgáltam ki a tengeri hajózás kapcsán, és gyakran nem is tudták a hatóságok, hogy milyen rakománya volt a hajónak. Hogyha nem tudjuk azt, hogy milyen rakomány van a fedélzeten, akkor már problémával állunk szemben. Nagyon fontos, hogy a bizottság reagáljon erre a pontra. A második pont, tisztelt elnök úr, az az, hogy különbség van akközött, hogy mi van a gyakorlatban és mi van a papíron és ennek kapcsán fontos az, hogy kapja meg az információt, fér hozzá az információhoz. A bizottságnak tehát tisztáznia kell azt, hogy ki kap hozzájutást az információkhoz. Tehát kinek lesz joga, hogy bizonyos információkat lásson. Egyetértek a zöld frakcióval, hogy a, az ellenőrző hatóságnak mindenképpen hozzá kell jutniuk ezekhez az információkhoz, hiszen csak itt tudják az ellenőrző funkciójukat ellátni. A második pont a nyelv kérdése. Úgy gondolom, hogy a saját nyelven való beszélés nagyon fontos, de mégis amellett lennénk, lennék, hogy térjünk át az angol nyelvre, mégpedig azért, mert a hajózás területén, a tengeri hajózásnál minden matróznak tudnia kell, valamilyen szinten angolul tudnia, és ezért az angol nyelvet kell befe- be- bevezetnünk ezen a területen is. Ugyanakkor kapcsolódni kell a többi modalitáshoz is, és például, hogyha bevonjuk a belvízi hajózást, akkor itt is majd az angol nyelvet kell előtérbe helyezni. Mindenképpen innen kell kinyitanunk ezt a vitát, mert azt lehet látni a belvízi hajózásnál, és gyakran előfordul az, hogy a matrózok nagy része angol nyelvvel rendelkezik, például a Fülep-szigetekről érkezett matrózokat alkalmaznak a belvízi hajózásnál is. Tehát mindenképpen az angolt kell ezért használnunk. Lenne még néhány kérdésem, tisztelt elnök úr, ezt vagy a jelentéstevő, vagy pedig a bizottság megválaszolhatja. Tehát mi lesz az alkalmazási területe ennek az irányelvnek? Említették itt a rövidtávú hajózást. A kettes cikkben említenek olyan hajókat, amelyek a mi kikötőinkből indulnak ki a hármas cikkben pedig olyan hajókról beszélnek, ahol nem számít, hogy milyen típusa van a hajónak. Tehát itt nem igazán látom a logikát, mert most vagy megkülönböztetünk a rövidtávú hajózás között, vagy nem. Tehát mindenképpen szeretnék valamilyen fajta egyértelmű választ kapni. Tehát most bevonjuk-e a rövidtávú hajózást, vagy nem? Köszönöm szépen, elnök úr! Thank you. Before I... Köszönöm szépen. Mielőtt Tilman úr szól hozzá a bizottság részéről, én is szeretnék hozzászólni. Tehát a szárazföldi országok, akiknek nincsen tengere,